soros elnökség eh, hozzászólásával a vita így lezárult. Kedves képviselőtársak, ami a szakbizottsági kinevezéseket illeti, tájékoztatom önöket, hogy az elnök értekezne döntéseit mindenki elektromos, elektronikus ö, eh, posta ö, eh, formájában kapja meg ma és a módosítások benyújtásának határideje 18 óra a szavazásra. Holnap kerül sor 9 órakor az ülés kezdetén. Mindenkinek kellemes estét kívánok. És ezzel berekeztem az ülést. Köszönöm szépen. Thank you.